környezetvédelem, ugyancsak oda kell figyelni. Folyamatosan tájékoztatni fogjuk a parlamentet a fejleményekről. Nagyon szépen köszönöm, Dögös biztos úr, a vita lezárására két indítvány érkezett a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságtól, és a zöld frakciótól Szabad Európai Szövetség, és holnap 11 óra 30-kor fogunk szavazni mindenről. Hölgyem és uraim, az ügyrend negyedik bekezdése értelmében egy indítványt nyújtottak be, amelyet szavazásra kértek bocsátani, ezt elfogadtuk. És most pedig egy szóbeli választ igénylő kérdés következik, amely az EU és Tajvan közötti kereskedelmi kapcsolatokat érinti. Először is a szerzőnek, Kászpári kollégának adom meg a szót 5 percre. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! A bilaterális kereskedelmi volumen az Unió és Tajvan között 2011-ben 40 milliárd eurót meghaladta, és hát intenzívebbé váltak a kapcsolatok tavaly is. Jelenleg az a helyzet, hogy mi, mint Európai Unió, a tajvani régióban nagyon aktívak voltunk a kereskedelmi kapcsolatokat, illetően néhány hónapja az Unió és a Dél-Korea közötti szerződés és megszületett, tárgyalunk a Japánnal, mint Európai Unió a kereskedelmi kapcsolatokról Kínával már beszéltünk, a szárazföldi Kínával, ezt tovább szeretnénk intenzívebbé tenni. Tehát összességében a kapcsolatok fejlődnek az ázsiai térségben, sok országgal tárgyalunk egyrészt, másrészt azonban eddig nem volt lehetőség arra, hogy Tajvánnal is intenzívebbé tegyük a kereskedelmi kapcsolatokat. Na most nincs annak értelme, hogy Tajvánnal szabadkereskedelmi kérdésekről beszéljünk, de közösen el kell gondolkozni azon, hogy a jó kapcsolatokat hogyan tudjuk tovább ápolni Tajvannal, hogyan tudjuk kiépíteni ezt, és megakadályozzuk, hogy Tajván ezzel visszaéljen a környezetben. Ugye nagyon sok országgal intenzívebbé válnak a kapcsolatok, és ugyan azokban az ipari ágazatokban tevékenykednek ezek a ezek az országok, és Tajvanban is ugyanezek az iparágak a legfejlettebbek, és hát ebben az összefüggésben el kell gondolkozni, hogy hogyan tudjuk intenzívebbé tenni a kapcsolatokat, hogy mi legyünk a legnagyobb befektetők. Az Európai Bizottságtól azt kérdezzük, hogy hogyan ítéli meg a bizottság a Tajvanhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatokat, milyen lehetőségeket lát arra, hogy tovább javítsuk ezeket a kapcsolatokat, tekintettel az általam leírt helyzetre, és tekintettel a Kínával kezdődő tárgyalásokra, és mit tudunk közösen tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy Tajván ebben a háromszögben vagy sokszögben nehogy eltűnjön. Úgyhogy hálás vagyok azért, hogy most rögtön a Kínát követő Kínával foglalkozó vita után lehetőségünk van ezt a kérdést megvitatni. Minden frakció egyetért ezzel, hálás vagyok a kollégáknak, hogy erről szót válthatunk, és megnézhetjük, hogyan tudjuk intenzívebbé tenni ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat. Köszönöm. Én is köszönöm, Kászpári kollega, a hozzászólást, és akkor most a bizottság nevében de Güst biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Elnök úr, Kaspari úr, tisztelt képviselők, Két évvel ezelőtt az Európai Bizottság válaszolt egy szóbeli kérdésre az EU tajvani kapcsolattal e, kapcsolatban. Amit akkor mondtunk, az továbbra is e, igaz. Tajvan még jelenleg is a 23. E, legfontosabb kereskedelmi partnerünk, az EU pedig a legfontosabb külföldi befektető Tajvanban. Tajvanon. Ha az elmúlt évtizedeket nézzük, akkor az európai tajvani kereskedelmi kapcsolatok felfelé íveltek, kivéve a 2008 utáni időszakot az EU és Tajvan között vannak kapcsolatok, évente találkoznak magasrangú tisztviselők, szakértői találkozók még gyakrabban vannak, technikai jellegű találkozók is, beszélünk a földrajzi jelölésekről, a közbeszerzésről, információról, kommunikációról, illetve gyógyszer, gyógyszerészeti ügyekről is, emellett a nem vám jellegű kereskedelmi korlátozásokról is párbeszédet folytatunk, és ez mindkét fél számára hasznos a kölcsönös megértés eh, irányába haladnak eh, a dolgok, és ez hozzájárulhat a stabil kereskedelmi és befektetési környezethez, amely tiszteletben tartja a szellemi tulajdonjogokat, és eh, előmozdítja a fellendülő kereskedelmi kapcsolatokat. Ez a bizottság nagyon komolyan veszi az ázsiai kapcsolatokat. Dél-Koreával, Szingapúrral, Malajziával, Tajlanddal, Tajfölddel, Japánnal is folytatunk tárgyalásokat tárgyalásokat, illetve eh, most, eh, fogunk, eh, most fogjuk elkezdeni a tárgyalásokat Kínával is, ahogy arról az imént szó volt. Először a jelenlegi kereskedelmi kapcsolatainkra kell koncentrálnunk, és később átgondolni, hogy hogyan lehet eh, fejleszteni a kapcsolatokat eh, Tájfölddel. Eh, nyilván meg lehet majd vizsgálni azt is, hogy egy teljes körű befektetési megállapodás hasznos lehet-e. Köszönöm, de úr. Stasznyi kollega következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr biztos úr. Az állásfoglalás jóváhagyása, miszerint eh, tárgyalásokat nyitunk eh, eh, Tajvannal, ez egy hasznos dolog, megerősíti kapcsolatainkat gazdaságilag és kulturálisan is. Az elmúlt két évtizedben a kétoldalú kereskedelem az EU és Tajvan között 12-szeresére nőtt, immár 40 milliárdot is elér, 2011-es adatok szerint a e, kereskedelmi kapcsolatok volumene. Tajvan és az EU közti kereskedelmi kapcsolatok azonban még mindig nem érik el a lehetséges szintet. Tajvan egy sziklaszilárd demokrácia, egy rendkívül élénk gazdaság, amely számos lehetőséget tartogat számunkra, és az INTA bizottságon belül néhány éve én arról beszéltem, hogy eh, jobb kereskedelmi kapcsolatokra van szükség ahhoz, hogy eh, élni tudjunk ezekkel az előnyökkel. Erre a bizottság azt mondta, hogy nem akartunk, az nem akarunk az elsők lenni. Az az üzenet egyértelmű volt, az EU nem akarta provokálni Kínát, meg akarta nézni azt, hogy hogyan reagálnak a szabadkereskedelmi tárgyalásokra más eh, a kínaiak, hogyha más kezdi el azokat új-Zéland, eh, eh, Dél-Korea, eh, Szingapur már tárgyalnak, vagy már alá is írtak Tajvannal ilyen megállapodást. Most inkább úgy merül fel a kérdés, hogy megengedhetjük-e magunknak azt, hogy kimaradjunk. Erre szerintem az a válasz, a válasz nagyon egyértelmű. Ahhoz, hogy mindkét közösség polgárai hasznot húzzanak ebből, ahhoz erősebb kapcsolatokra, megállapodásokra van szükség, éppen ezért ezeket a tárgyalásokat minél előbb el kell kezdeni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. kollega, Moraira kollégája szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, a kereskedelmi kapcsolatok az EU és Tajvan között számos potenciált rejtenek magukban. A bilaterális kereskedelem növekedett 12-szeresére az elmúlt 10 évben, tehát a kétoldalú kapcsolatok fejlődnek, mi szeretnénk elmélyíteni a kapcsolatainkat, a bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az ITRE vizsgálják a lehetőségeket, hogy hogyan lehet egy befektetési egyezményről tárgyalni. Az EU-nak tárgyalni kell, és nem csak Kínával, hanem hasonló egyezményre van szükség Tajvannal is, a megfelelő követelményeket figyelembe véve az Európai Uniónak megvan a hatásköre és megvan a tudása, hogy ezt a tárgyalást lefolytassa. Persze a reciprocitás fontos a piachoz való hozzáférést illetően. Ha megnézik a prioritásokat, amelyeket a bizottság meghatározott 2010-ben a külföldi befektetésekkel kapcsolatban, nincs magyarázat arra, hogy miért nem szerepel Tajvan a bizottság agendájában. Köszönöm szépen, és akkor most Kazak kollégája szó kettő percre. Köszönöm szépen, igen, tisztelt biztos úr, elnök úr. Én csak megismételni tudom azokat a számokat, amelyeket hallottunk, és amelyek jellemzik a Tajvanhoz fűződő kapcsolatokat. Nagyon világos, hogy csak úgy kullogunk az igazi lehetőségek mögött a gazdaságban, el kell mélyíteni a gazdasági kapcsolatokat, építeni kell a már meglévő jó kapcsolatokra a két partner között. A, az ipar fejlesztése, az IT iparágak, az energia, területén új munkahelyeket lehet teremteni ezzel kapcsolatban. Ezek nagyon nagyértékű szektorok, és itt a, ez mind a két partner számára fontos. Azt is el szeretném mondani, hogy a konstruktívan közeledünk Ugye eddig 31 bilaterális kétoldalú megállapodásunk van, ugye beleértve Japánt is. És hát Tajvan is kész, hogy hasonló egyezményt kössön. Ezek a megállapodások a WTO rendszerén alapulnak, és meg vagyok győződve, hogy a jövőbeni egyezmény az EU és Tajvan között növelni fogja az unió exportját, a Tajvanba irányuló exportot. Éppen ezért én szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és tárgyaljon ki egy egyezményt Tajvánnal. A bizottságnak nem szabad alábecsülni azt a kölcsönös jótékony hatást, amit ez biztosíthat. Meg vagyok győződve, hogy Tajván nem kulloghat a többi ország után, például Kína után ezen a területen. Egy erős jelzésre van szükség, hogy az Európai Unió támogatja a demokráciát és a társadalmi pluralizmus Tajvánban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezek úr, most pedig Keller asszony következik. Köszönöm szépen. A zöldek nem értenek egyet azzal, hogy Tajvannal ilyen sürgős lenne megállapodás kötni. Európai vállalatok most is sokat ruháznak be Tajvanon, sőt első helyen állnak az európai beruházók Tajvanon a külföldiek közül a szolgáltatások területén. Tehát nincs sürgős oka az azonnali cselekvésnek. A bizottság azonban meg kell, hogy határozza a prioritásokat a tárgyalásai során, már csak azért is, mert szűkös létszámmal dolgoznak. USA, Kanada, India már kötöttek megállapodásokat, ezért nehéz helyzetbe hozzuk magunkat, hogyha megmaradunk az elemzéseknél, és csak megfigyelők vagyunk. Persze zöld mi is azt gondoljuk, hogy nem szabad megfeledkeznünk a Tajvánhoz fűződő kapcsolatokról, különösen akkor nem, ha Kínával pedig tárgyalunk a megállapodásról. A demokrácia, emberjogok, jogállamiság területén egyértelműeket tennünk, hogy támogatjuk Tajvant. Fontos, hogy a kétoldalú megállapodások ezekre hagyatkozzanak, és ne csak gazdasági szempontokat vegyünk figyelembe. Ha erősíteni akarjuk a párbeszédet, akkor ez nem szabad, hogy csak kereskedelmi kérdésekből álljon. Köszönöm szépen, Keller asszony. Tenok úr következik. Mikrofont kérünk. Excuse me, micro please. What is the mic? Micro's on. No. no. Mr. President. Elnök úr, a, az Európai Parlament Tajvan barátsági csoport elnökeként én már évek óta azt mondom, hogy valamilyen módon reagáljunk a tajvani innovációra, eh, mégpedig eh, azért, hogy eh, a gazdasági együttműködés kiteljesüljön, ami mindenkinek jó lenne. Gyakorlatilag itt egy gazdasági csodát látunk Tajvanon, gyakorlatilag egy gyarmati elmaradott ország, egy technológiai és gazdasági zászlós hajóvá vált az európai termékek is megjelentek a tajvani piacon. A kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése mindkét fél számára rendkívül hasznos. Már most mi vagyunk a legnagyobb befektetők ott, és a hetedik kereskedelmi partnerek ráadásul látjuk azt, hogy mekkora a verseny ebben a térségben. Viszonylag kicsi a népesség, a kínai népesség 58-szorosa a tájvaninak, ugyanakkor a kereskedelmi különbség csak 11-szeres. Nyilván, amikor Tájváról beszélünk, akkor a a kínai kormány mindig figyel és természetesen oda kell figyelnünk a kínai tajvani kapcsolatokra is. A tajvani elnök mindent megtett a feszültségek csökkentése érdekében. Tajvan kereskedelmi megállapodást kötött Új-Zélanddal, ami azt jelenti, hogy még olyan országgal is építhet ki olyan kapcsolatokat, amelyek egyébként nem ismerik el Tajvant. Tajvan egy, egy olyan demokrácia, amit nem szabad hagyni, hogy nyomás gyakorol gyakoroljon rá a kínai állam. Az ICAO és egyéb nemzetközi szervezeteknek a tagja nagyon komolyan hozzájárul a világkereskedelemhez, egy komoly gazdasági partnerről van szó, ahol a jogállam honol. Köszönöm. Köszönöm. Scholz kollega kérdésére hajlandó válaszolni, Tánok úr? Köszönöm, elnök úr. Tanok kollega, kérdésem lenne. Mi a véleménye az Európai Unió egy Kína, egy Kína politikájáról? A Tajvannal kapcsolatos beruházási megállapodás eh, igénylése, ez eh, lehet, hogy álságos eh, dolog. A gazdaság, a nagy kínai gazdaság tortájából mi a legnagyobb szeletet próbáljuk kiszakítani. Foxconn egy tajvani cég, és nagyon rossz munkakörülmények között dolgoznak ott az emberek. Erről mit gondol? Nem figyeltem, amit mondtam. Új-Zélandot említettem, ahol egy Kína politikát folytatnak, nem ismerik el Tajvant, és mégis szabadkereskedelmi megállapodást kötöttek vele. Tajvan tagja a WTO-nak, és az ott a WTO tagjainak a többsége nem ismeri el Tajvant, mint önálló szuverén államot. Tajvan demokrácia osztja az értékeinket, és akár elismerik, vagy, vagy sem, lehet kereskedni Tajvannal, és lehet javítani a kereskedelmi kapcsolatokon. Köszönöm szépen, Tenök úr, Belder úr következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Hollandként tisztában vagyok eh, azzal, hogy történelmi eh, kapcsolat eh, fűz minket Tajvanhoz. Ez 1654-ig vezethető vissza, azóta is nagyon szorosak Európa gazdasági kapcsolatai, tehát az égből hullik alá. Másodszorban itt a plenáris teremben folyt eh, már korábban is vita, és eh, itt mindig is azt követeltük, hogy eh, vagy kereskedelmi megállapodást, vagy kereskedelem segítő intézkedéseket foganasítsuk meg. Ez két évvel ezelőtt volt ugyanebben a teremben, és azóta most le kell szögeznem, hogy nem történt semmi. Az EU és Tajván közötti kereskedelmi kapcsolatok mindig, a, mindig Peking és Taipei kapcsolatától függenek, itt az elmélyítés kapcsán mindenképpen hasznos lenne, ha Tajvánnal is megkötnénk a, kapcsolat, a megalapodást. Köszönöm. Belder úr, és végül Kolnis úr az utolsó a frakciók nevében hozzászólók közül kedves Belder kollega, a portugál kollégáink nyilván azt mondanák, hogy ők hamarabb voltak ott Tajvan környékén, jóval megelőzték a hollandokat, de nem erről szeretnék most beszélni. A tajvaniak szerencsésen megúzták 45-ben a kommunizmust, és a népesség találékonysága, a kultúra fegyelmezettsége, a hagyományos értékek révén és miatt elképesztő fejlődés következett be Tajvanon. Nyilván Kínában is ez történt volna, ha megúzták volna a maoizmust. Növekedtek a kereskedelmi kapcsolataink, a Tajvannal való verseny, egyfelől persze, persze érthető dolog a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban. Ott nem figyelhető meg annyira a szociális dömping, mint a nagy kommunista birodalommal például, ahol a legszörnyűbb kapitalizmust építik ki. Tehát én látom, hogy nem mindig pozitív a szabadkereskedelem, ugyanakkor az álszentséget fel kell számolni Tajvannal kapcsolatban, a kínaiak, ha a kínaiak és a tajvaniak úgy döntenek, hogy egymással csatlakozni akarnak, akkor nyilván ezt megtehetik, addig pedig az ENSZ szakosodott szerveiben van helyük. Köszönöm. Köszönöm szépen, rátérünk a többi hozzászólóra. André Kiene asszony először egy percben. Biztos úr, tisztelt kollégák, komoly alapokon nyugvó robusztus gazdasága van Tájvannak, a tájvani gazdaság minden ágazatához hűznek minket kapcsolatok. Sok állam vegyes vállalatot létesített, európaiak több mint 30 milliárd dollárt fektettek be Tájvanon, és ezzel Európa, európaiak a legnagyobb beruházók, megelőzve az usa és Japánt. Sok kis és közép vállalat is tevékenykedik Tájvanon, és kínai népköztársaságban is valamennyien hatékonyságra törekednek. A politikai szempontokról is hagy beszéljek. Valamennyien tudjuk, hogy mennyire bonyolult Tajván nemzetközi helyzete, és ez befolyásolja a kereskedelmi kapcsolatait is. Demokratikus békés ország Tajván, ezért az egyre inkább globalizálódó és egymással összekapcsolódó világ részét alkotja. Az ECFAM a Kína és Tajvan közötti eh, szabad kereskedelmi megállapodás is eh, demonstrálja azt, hogy Kína tulajdonképpen elismerte Tajvan szerepét a világkereskedelemben, és látja azt is, hogy a saját gazdasági fejlődéséhez is fontos Tajvan. Összefoglalva, indokolt a globális gazdaság összefüggésében, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatainkat. Az, hogy előnyös lenne egy ilyen megállapodás, az egyértelmű, az ECFA-hoz, illetve a Koreával, kötött megállapodáshoz hasonlóra van szükség Tajvannal is. Az EU profitálna egy ilyen kereskedelmi megállapodásból, abból a szempontból is, hogy nem csak két oldal, hanem három oldalú kereskedelmi kapcsolatok alakulnak ki az EU, Tajvan és Kína között. Köszönöm szépen, André Kienesz és Konszolino úr következik. Japán és Dél-Korea után, ugye beszéltünk Kínáról, mint kereskedelmi partnerről, és most Tajvánról. Hát döntenünk kell, hogy elkezdjük-e Tajvánnal és a kapcsolatokat. A kereskedelem volumene nőtt az elmúlt években, még akkor is, hogyha nem aknáztuk ki az összes lehetőséget. A vállalataink már egy ideje törekednek arra, hogy a kereskedelmi kapcsolataikat erősítsék, de hiányoznak az intézményi keretek. A politika és az intézmények mindig túl későn lépnek. Emellett vannak bizonyos társadalmi, gazdasági jelenségek is, amelyek miatt is fontos lenne, hogy Európa részéről egy kis nyomás nehezedjen arra, hogy az akadályok elháruljanak előttünk. Van lehetőség az unió számára arra, hogy a növekedési foglalkoztatási politikánkat is pozitívan befolyásolja a kapcsolatok erősítése Tajvannal. Tajvan kiemelkedő teljesítményt nyújt, megérdemli a kiemelt figyelmünket, ezért azt a munkát, amit a bizottság elkezdhet ugyanúgy mint Kínával kapcsolatban, Tajvan esetében is folytatni kell. Commissario, beh, Taiwan una potenza economica con relazioni commerciali. Rinaldi, collega, köszönöm szépen. Taiwan mm, nagyon sok lehetőséget nyújt gazdasági kapcsolatok tekintetében. Taiwan azonban Kínával ellentétben egy demokratikus ország plurális politikai kultúrát működtetnek, ezért szinte lehetetlen az Európai Unió számára, hogy pontosan ugyanúgy álljon el Taipei-el, mint Pekinggel. Egyébként, ha megnézzük a kereskedelmünket, mi kiváló minőségi termékeket exportálunk, emellett a tálványnal folytatott kereskedelem folyamatosan bővül, és a reálpolitika szempontjai mindig érvényesülnek, Tajvan esetében különösen. Vannak akadályok a piacra jutás kapcsán, nemzetközi előfeszítések is történnek. Erősíteni kell a jelenlétünket ebben a régióban, ugyanakkor szem előtt tartani a realitásokat. Köszönjük, és most Klaes úr kapsz. Ja, thank you, uh, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és Tajván között nagy jelentőségű. Az EU és Tajván közötti kereskedelmi forgalom az elmúlt 20 évben látványosan növekedett. Tajvan speciális helyet foglal el nemzetközi területen, és E, persze nem könnyű helyzete van, hogy elkülönüljön a kínai népköztársaságtól, az úgynevezett e, népköztársasággal szemben. Tájván demokrácia, ezt nem elég kihangsúlyoznunk. Tájván és ha Kínával tudunk eh, kereskedelmi megállapodást kötni, akkor arra is kell lehetőséget biztosítani, hogy az Európai Unió eh, tárgyaljon egy ilyen megállapodásról Tájvánnal is, hiszen eh, a diplomáciai elszigetelésből ki kell segítenünk Tájvánt, és nem szabad mindenben engednünk a kommunista Kínának. Ennek eredményeképpen jobban hozzáférnénk a tajvani piachoz, és jobban tudnánk védeni az európai vállalatok szellemi tulajdonát, hiszen a tajvani hatóságok már hoztak intézkedéseket ezen a területen, de még mindig nagyon sok a tennivaló. Én is köszönöm, Lizek kollega. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Hölgyeim és uraim, mint sokan az előttem szólók már elmondták, nekem is volt lehetőségem Tajvant meglátogatni, és mit láttam? Mindenek előtt azt láttam, hogy demokratikus ország. Találkoztam a két nagy politikai párt képviselőivel, és ez megerősíti azt, hogy ez egy tényleg normális demokrácia, normálisak a választások és a politikai verseny, ezt hangsúlyozni kell, ugyanis nem minden ázsiai országban találkozunk ilyen körülményekkel. És mindemellett nagyon magasan fejlett a gazdaság, és önök közül már sokan szóltak a Kínához fűződő kapcsolatokról, és hát néhány eh, tényt eh, is meg kell említeni az elmúlt hónapokból. Ma lapság minden nap tucatjával landolnak repülőgépek a Tajvanról és Tajvanból Pekingbe és Shanghaiba, kínaiak tízezrei látogatják meg Tajván, tajváni vállalatok néhány éve milliárdokat fektetnek be dollárban a kínai népköztársaságban, és hogyha ma Európában arról beszélünk, hogy a kínai népköztársaság a világ legnagyobb exportőre, akkor azért a tíz legnagyobb exportőrt meg kell nézni, és itt hét olyan vállalat van, ahol az első öt, öt tajvani, amelyek a technológiájukat, pénzüket Kínában fektették be. Ezt mind-mind látni kell, és az Európai Uniónak a Tajvanhoz fűződő kapcsolatokat intenzívebbé kell tenni. Ez jó esély Tajvan és az EU számára. Köszönöm, Lizek. És most Mádia Kucsák asszony következik. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, biztos úr. A kereskedelmi kapcsolatok az EU és Tajvan között az elmúlt évtizedben fejlődtek, úgyhogy itt az ideje, hogy pozitívan reagáljunk az ázsiai ország kívánságára, hogy tárgyalásokat kezdjünk, és ez az egyezmény lehetővé tenni, hogy a demokratikus intézményekhez kapcsolódjunk. Van már Dél-Koreával egyezményünk, el kell mélyíteni a kapcsolatokat, amely nagyon kedvező lenne mindkét gazdaság számára, gondoljunk a befektetések, beruházások védelmére, és hát ez egy nagyon komoly kereskedelmi cserét segíthet elő, fontos ösztönzője lehet a gazdasági növekedésnek ez különböző kereskedelmi gyakorlatokkal, praktikákkal párosul, és figyelembe kell venni számos területen a szociális és a környezetvédelmi standardokat is. Nagyon szépen köszönöm Watson kollégáé a szó. Az utolsó vita az az első befektetési egyezményről szólt 1950 körül, és hát most már sok minden történt, és nagyon komoly lehetőségek vannak Tajvanon a beruházások számára. Jól ismert, évtizedek óta folytatunk kereskedelmet velük, jókkal ugyanis, ez egy szabad piac, az Unió a legnagyobb befektető, külföldi befektetője, Tajvan szabad piac, folyamatosabb párbeszéd a kereskedelmi ügyekről, de a bilaterális kereskedelem volumene nem megfelelően ö, alakul. Nagyon nagy a potenciál. A bizottság szólt arról, hogy elő kell segíteni az európai értékeket Kínával kapcsolatban. Na most ez természetesen itt is érvényes a demokratikus Tajvánhoz fűződő kapcsolatokkal, és mi úgy gondoltuk, hogy ez mindenképpen a, a gyökere kapcsolatoknak a kereskedelmi, kereskedelem fejlődése, de lehetővé kell tenni az Európai Beruházási Bank számára is, hogy befektetéseket eszkölő, eszközöljön. Tehát szükségünk van erre, ez egy win-win helyzet mindkét fél számára, megvan a jogbiztonság a beruházók, befektetők számára, a minőség is biztosított. Nagyon szépen köszönöm, Watson kollega és van egy kék kártyás jelentkezőnk, Kazak úr. Watson úr, ő ismeri Kínát, elmondta, hogy milyen fontos a kapcsolatok fejlesztése Tajvannal, de tudjuk, hogy milyen kényes a helyzet Tajván és Kína között. Mit gondol arról, hogy hogyan reagál Kína, hogyha megpróbálja az EU javítani a kereskedelmi kapcsolatokat Tajvánnal, tartani kellene ettől a kínai reakciótól? Elnök úr, én azt hiszem, hogy kedves barátom Kazak úr valami olyan kérdést érint, ami természetesen sok vezetőben félelmet kelt az Európai Unióban. De hát azért itt bátornak kell lenni. Kínának nincsenek hivatalos kifogásai, kereskedelem, a Tajvannal folytatott kereskedelemmel, hát akkor semmiféle ö, ilyen ö, kifogása nem lehet. A mi érdekünk az értékek elősegítése minden országgal, és el kell ismerni azt, hogy a demokráciákkal sokkal több a közös bennünk, mint a nem demokráciákkal. Köszönöm szépen. Fjellner kollega következik. E Köszönöm elnök asszony. Az EU most állapodott meg szabadkereskedelmi megállapodásban Szingapúrral, Tajvannal most fogunk remélhetőleg tárgyalni. Ez azt jelenti, hogy olcsóbbak lesznek a termékek Európában. A Tajvan hetedik legnagyobb kereskedelmi partnerünk, még sincs eh, szabadkereskedelmi megállapodásunk velük. Miért? Szerintem nyilván félelemből, azért, mert félelünk, félünk attól, hogy hogyan fog reagálni a kínai kommunista párt, mert eh, nyilván eh, erről van szó. Kína úgy tekinti Tajvant, mint egy szakadár tartományt, és éppen ezért kizárta a nemzetközi eh, közösségből. Ugyanakkor nekünk ezt nem kell elfogadnunk. Új-Zéland eh, aláírt egy megállapodást, vannak más eh, beruházási megállapodások is ők egyébként nyilvánvalóan nem is mernének tárgyalni az EU-val, hogyha az az ő kínai kapcsolataikat veszélyeztetné. Tehát eh, mi akkor veszélyeztetjük inkább Tajvant, hogyha a legnagyobb kereskedelmi versenytársaikkal eh, kötünk tárgyalásokat, hiszen a legnagyobb kereskedelmi versenytársaik immár hozzáférnek az európai piachoz, miközben Tajföld eh, nem, eh, bocsánat, Tajvan nem fér hozzá. Kiszolgáltatjuk ezt a kis demokráciát a nagy szomszédos diktatúrának. A legfontosabb kérdések morális jellegűek, tehát eh, Tajvan kedvéért is, és a magunk kedvéért is kezdjük el egy ambiciózus kereskedelmi megállapodás eh, letárgyalását, eh, és ne féljünk attól, hogy mi lesz ennek a következménye. Köszönjük, Diaz Demira következik. Kedves kollégák, elnökasszony, mi úgy döntöttünk, hogy javítani fogjuk kapcsolatainkat az ázsiai kontinenssel, és ambiciózus kereskedelmi megállapodásokat kötünk. Korea, Vietnám vagy Tájföld, például már jó úton vannak a megállapodás felé, nem zárhatjuk ki Tajvan sem, hogy learassa azokat a gazdasági és társadalmi előnyöket, amelyek egy ilyen megállapodásból eh, reá eh, hárulhatnak. Eh, a nemzetközi szabályok lehetővé teszik, hogy Tajvan konstruktív politikát folytasson. Van egy sor megállapodásuk Kínával, 31 megállapodásuk van más országokkal, a WTO-nak tagja, az Ázsia csendes óceáni együttműködésnek tagja Tájvan, éppen ezért támogatom a tárgyalásokat velük. Diaz Demére következik. Köszönöm, eh, elnök asszony. Tajvan a világon a 18. legnagyobb gazdaság, éppen ezért a velük való kapcsolatok számunkra nagyon fontosak. 12-szeresére nőtt az elmúlt két évtizedben a kereskedelem volumene, és most egy szabadkereskedelmi megállapodás révén konszolidálhatjuk, illetve gyakorlatilag továbbfejleszthetjük ezeket a kapcsolatokat. Vannak gazdasági tényezők, emellett ne felejtsük el, hogy Tajvan egy demokratikus ország, egy stratégiai partner. Éppen ezért én bátorítanám de Guchturat és az Európai Bizottságot arra, hogy kezdjék el Tajvannal a kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat. Hadd ismertessek önökkel néhány adatot. 2012-ben a WTO teljes jogú tagjává vált Tajvan. 2010-ben ebben a házban mi elfogadtuk a vízum liberalizációt. Én voltam a raportőr. 2010 júniusában Taiwan aláírta a kínai népköztársasággal a szabadkereskedelmi megállapodást, illetve a szellemi tulajdonjogok védelméről szóló megállapodást. Emellett 31 bilaterális befektetés védelmi megállapodást írt alá, többek között Japánnal és emellett az Egyesült Államokkal is kereskedelmi megállapodást készül kötni, valamint egy gazdasági megállapodás is születőben van mindennek nem voltak diplomáciai, Új-Zélanddal tehát megkötötték a megállapodást, holott nincsenek diplomáciai kapcsolatok a két terület között. Panavával, Salvadorral, Hondurasszal, Guatemalával és Nicaraguával vannak szabadkereskedelmi megállapodásai. Fontos tehát, hogy az Európai Bizottság minél hamarabb elkezdje a befektetési, illetve beruházási és szabadkereskedelmi megállapodásokat Tajvannal. Lohan úr nincs itt a teremben, ha jól látom, tehát következhet a Catch the Eye, amennyiben Lohan úr megjelenik, akkor folytathatja, akkor később majd ő is megszólalhat. Először Kelly úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Én nagy örömmel szólok hozzá ehhez a témához. Eh, Tenok úr eh, mindent elmondott, beszélt eh, arról a haladásról, amit elért Tajvan, Tajvan, beszélt a gazdasági csodáról, illetve arról, hogy a kapcsolatok javítása minden szempontból a mi érdekünk is, és valóban így is van az is érdekes, hogy közvetlenül a Kínáról szóló vitánk után került sor a Tajvanról szóló vitára. A két dolog nem zárja ki egymást, mind a két féllel köthetünk megállapodást, különös tekintettel kereskedelmi, különösen kereskedelmi megállapodást. A Tajvan egy demokrácia, e, nekünk segítenünk kell őket, e, mint demokráciát. Köszönöm.

Eh, illetve a megadott eh, az önök rendelkezésre álló időhöz is. Eh, köszönöm. Tajvan az Európai Unió egyik legfontosabb kereskedelmi partnere Ázsiában. Amikor az együttműködést erősíteni akarjuk, az közös érdekünk. Ezért támogatom azt, hogy legyenek tárgyalások az EU és Tajvan között kereskedelmi megállapodásról. A kapcsolatok stabilizálódása Tajván és Kína között lehetővé tette azt, hogy Dél-Kelet-Ázsiában jobban ki tudjuk használni Tajván eredményeit, és ezt fel tudjuk használni a saját növekedésünk céljaira is. Tajvanban Tájvanban nagyon sok beruházás irányul, ezeknek nagyobb a hozzáadott értéke. Beszélnünk kell a beruházások védelméről és kölcsönösen hasznos megállapodásokról. Köszönöm. Bronz kolléga következik. Köszönöm. Az EU-nak kereskedelmi deficitje van Tajvannal szemben, viszont a szolgáltatások területén van többletünk. Oroszország esetében ez az arány szinte három az egyhez, és ez Nagy-Britanniának hasonlóan ez aláása a brit gazdaság működését. Tajvan brit beruházásainak az aránya 4 az 1-hez. Tulajdonképpen a tajvani versenyt finanszírozzuk, azt, hogy a tajvaniak jobban állják a helyüket a versenyben. És a távol-keleti országok helyzetét is figyelembe kell venni. A raportőr nem pragmatikus javaslatokat tesz, hiszen a WTO célja az, hogy nyitott legyen a kereskedelem. Az EU viszont nem európai célokat követ, hanem globális célokat. Köszönöm, Bronz kollega Bilan kollega az utolsó a hozzászólások között. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tajvan készen mutatkozik arra, hogy tárgyaljon egy ilyen megállapodásról, még akkor is, hogyha nem ismerik el, nem ismeri a legtöbb ország szuverén országként a szigetet, azért mindenképpen látnunk kell azt, hogy a két Tájván, illetve eh, Kína között javultak a kapcsolatok, és ez eh, számukra is eh, mindenképpen hasznosá teszi, hogyha erősítjük Tájvánhoz a kapcsolatainkat, és így módon jobban hozzáférünk a nagy kínai piachoz is. Egy demokratikus rendszert, egy jogállamot támogatunk, eh, ahol pluralizmus eh, van, ezért én támogatom azt, hogy eh, mélyítsük el a tajvani partnereinkhez fűződő kapcsolatokat, beruházásvédelemmel kapcsolatos rendelkezések kedvezőek a számunkra, ha arra gondolunk, hogy mennyire fejlett Tajvan, milyen korszerű technológiákat alkalmaz, amely a modern gazdaság számára nagyon fontosak. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek, hiszen nagyjából már összefoglaltam mondanom lényegét a bevezetőmben, nagyjából megválaszoltam a szóbeli kérdést. Kihangsúlyoznám azt, hogy amikor mi döntéseket hozunk, abból indulunk ki, hogy mi a legjobb az EU, illetve az EU polgárai számára és az világos, hogy nem eh, rettenünk vissza attól, hogy Tajvánnal tárgyaljunk csak azért, mert mondjuk eh, a kínai népköztársaság ezt ellenzi. Nem, szuverén szóval jogunk, hogy kivel tárgyalunk. Másrészt vannak más kritériumok is, amelyek szerepet játszhatnak. Eh, Tajvánnal folytatandó tárgyalások során gondolni kell más politikai alternatívákra is. Tehát azt mondanám, hogy jelen pillanatban az erőforrásaink már maximálisan ki vannak használva, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam, de azért eh, ne felejtsük el teljesen azt az elgondolást, hogy majd eh, elkezdjünk tárgyalni egy beruházási megállapodásról, ami kiterjed a eh, piacra jutásra is a parlament egy nagyon jó üzenetet fogalmazott meg, hiszen szinte egyhangon támogatták azt, hogy szorosabbra fűzzük a kereskedelmi kapcsolatainkat eh, Tajvannal. Mindenképpen a bizottságban is megfontoljuk ezt. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Kedves kollégák, ezzel lezártuk ennek a kérdésnek a megvitatását. Egy módosító indítványt nyújtottak be, holnap 11 óra 30-kor fogunk erről szavazni.